Okay, friends. Uh, uh... Jó, kedves barátaim, akkor folytassuk az ülést. Nagy örömmel látom, hogy a bizottság képviselője jelen van. Andriana Szukova főigazgató helyettest üdvözlöm elsősorban, aki most egy előadást fog tartani az Európai Szociális Alap Pluszról. Számunkra ez nagyon fontos, mindennapi munkánk szempontjából is, de mindenki számára fontos, aki a szakbizottságunkon belül az ESA plusz kapcsolatos témákat kezeli. Tudnunk kell, hogy egy ilyen rendelet, ami gyakorlatilag a szakbizottságunk szinte minden területét érinti, mivel foglalkoztatás és szociális szakbizottság vagyunk, hogy fog kinézni. Köszönöm szépen, hogy eljött, már is megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők. Szeretném a prezentációmat egy kicsit globálisabb kontextussal kezdeni, tehát ar- azzal, hogy hogy fejlesztettük ki az ESA plusz rendeletet, és hogy milyen politikai kihívások voltak e- ezzel kapcsolatban. A globalizáció, a technológiai fejlődés minden, az élet minden területén mindenkire kihatással van, és minden szinten mindenki meg kell, hogy állapítsa, hogy milyen lehetőségek és milyen kihívások állnak előtte. A globalizáció, a technológiai fejlődés, a digitalizáció miatt, illetve az alacsony kibocsátású klíma biztos gazdaság céljainak megvalósulása érdekében. Nagyon sokat fejlődött a helyzet el, az elmúlt években, de még mindig nagyon magasak az ifjúság körében a munkanélküliségi ráták. Ezek olyan aggodalmat okozó tendenciák, amelyek egy sor tagállamban léteznek. Nagyon nagyok a különbségek a tagállamok között. Különösen a fiatalok munkanélküliségét kell tudnunk kezelni mert annak ellenére, hogy 2013 óta ez csökkent, hiszen akkor még 24 százalék van, volt ez a szám, most pedig 15,6 százalék azoknak a fiataloknak a száma, akik nem, sem oktatásban nem részesülnek, se nem dolgoznak, de még mindig nagyon nagy az emberek száma, akik ilyen helyzetben vannak, és egyébként az általános munkanélküliségi rátákhoz képest a fiatalok körében tapasztalt munkanélküliség dupla akkora. Úgyhogy tennünk kell valamit, folytatnunk kell az erőfeszítéseinket, mindent mobilizálnunk kell annak érdekében, hogy a fiatal nít, tehát sem oktatásban, sem munkaerőpiacon nem résztvevő fiatalok számát csökkentsük. A szociális helyzet Európában nem kevésbé nehéz, nagyon sok ember fenyeget még mindig a szociális kirekesztés és a szegény, szegénység, bár 4,8 millióval csökkent a számuk az utóbbi 5 év alatt, de még mindig 180 millióan vannak, és ez csak tovább mélyíti a szociális egyenlőtlenséget az Európai Unión belül. Nagyon nagyok a különbségek itt is az országok között. A szegénység és a szociális kirekesztés néhány területen csak növekszik. Például az, az európai, európai 15-ök között, illetve az európai 13-ok között nagyon sok helyen sokkal nagyobb a kockázata a vidéki területeken az elszegényedésnek, mint a városokban. Ez megint egy olyan társadalmi egyenlőtlenség, amelyet kell kezelni. Aztán itt vannak a kisebbségi csoportok, amelyeket aránytalanul sújt a szociális kirekesztés és a szegénység fenyegetése, úgyhogy ezt is az Európai Szociális Alap Pluszból kell megpróbálni kezelni. És egy politikai kihívás is előttünk áll, hiszen a demográfiai tendenciákat is meg kell becsülnünk öregedőben vagyunk, sokkal több idős munkavállaló van, a, fram, a családi struktúrák változnak, nagyon sok harmadik országból érkező állampolgár kapott lehetőséget arra, hogy az Európai Unióban éljen. Ezeknek a száma 2014 és 2017 között 1,7 millió volt. Ők tehát kaptak tartózkodási engedélyt az Európai Unióban. Ehhez is hozzá kell igazítanunk a munkaerőpiaci politikáinkat. Annak érdekében, hogy azok az emberek, akik akár migránsként, akár kisebbségiként lehetőséget adnak, kapnak arra, hogy a munkaerőpiacra belépjenek, meg tudják ezt tenni. A, ugyanakkor harcolunk el a diszkrimináció ellen, és mindenkinek egyenlő lehetőségeket kell biztosítani a javaslat előkészítésének politikai kontextusával kapcsolatban először az Európai Unió alapításának 60. évfordulóját említeném, amikor a 27 tagállam vezetői ugye ünnepelték, hogy a római hogy a római szerződést aláírták, illetve hogy akkor kialakítottak egy szociális Európára vonatkozó tervet. Készült akkor egy fehér könyv is, a, ö, amit ötféle politikai jellegű dokumentum kísért. E, ebben képzeltük el, vagy vázoltuk fel, hogy az Európai Unió szociális jövője hogy nézzen ki. Aztán az európai ö, szociális jogok pillérét ö, a Göteborgi csúcson deklarálták. Ez is nagyon széles körben, kis széles hatókörben működve fog majd a foglalkoztatás és a szociális politika területén működni. Ez lesz az egyik legfontosabb iránytű ként működő eszközünk, amely mindenkinek egyenlő lehetőséget ad majd az oktatás, képzés és a munka területén is. A pillérben megállapított elvek ugyanakkor nagyon szorosan kapcsolódnak az ENSZ által megállapított fenntartható fejlődési célokhoz is. Május másodikán tett javaslatot a bizottság a több éves pénzügyi keretre 2021 és 27 közötti időszakra, és ebben a javaslatban is látjuk nagyon világosan leírva, hogy milyen forrásokat szánnak az Európai Szociális Alap Pluszra. 101,2 milliárd euróról van szó jelenlegi árakkor az európai globalizációs alap, amely nagyon jól ismert, illetve globalizációs alkalmazkodási alap kívül marad ennek a keretén, az tehát az ESA plusz keretén, mivel, és 225 milliá, millió eurót tud majd mobilizálni évenként rendkívüli célokra a sürgősségi alapon. Így néz ki az ESA plusz költségvetése, tehát itt vannak a költségvetés kulcsfontosságú elemei. Először is 100 milliárd a közvetlenül az emberekbe való befektetésre szánandó, amely szintén a több éves pénzügyi keret szociális dimenzióját fogja erősíteni. Az ESA pluszt két fajta ö, irányítás alatt lesz majd. Egyrészt lesz megosztott irányítás, megosztott menedzsment, ahol a tagállamok állapítják meg majd a nemzeti prioritások alapján, hogy illetve az ország specifikus ajánlások alapján, valamint az Európai Bizottság ö, útmutatása alapján, hogy konkrétan hova investálják be a lehet, lehetséges pénzeket. Aztán a politikai kihívásoknak megfelelően szükséges volt az is, hogy a szociális befogadást és a szegénység elleni harcot is ide vegyük, és ezért az Európai Szociális Alap e, minimum 25%-át a szociális befogadás, illetve a szegénység elleni harc céljára kell, hogy fordítsuk. A szociális befogadásra szánt összeg legalább 2%-át a leginkább rászoruló személyeknek kell adni. A jelenlegi programozási időszakban ez 4 százalékos célt jelent, és a, az oktatásban, illetve munkahelyen állásban nem levő fiatalok számára az a követelmény, hogy legalább 10%-ot kell szánni az összegből, legalábbis ott, ahol az Európai Uniós átlag fölött van az ilyen fiatalok száma. Tehát a fiatalokat ilyen módon támogató lépésekre kell küldeni a pénzt arra, hogy lehetőséget adjunk, hogy tréninget, oktatást kaphassanak, hogy vállalkozást indíthassanak a fiatalok. Természetesen ez nem zárja ki azt, hogy más tagállamokban is meg lehet tenni ezt, tehát ott, ahol a fiatalok, az ilyesfajta fiatalok száma nem haladja meg az Európai Uniós átlagot, ott is lehetőség van arra, hogy ennél nagyobb összegeket fektessenek be a fiatalok számára kigondolt lépésekbe. Az Európai Szociális Alap Plusz első alkalommal a legtávolabbi régiók számára is külön összeget különít el, 400 millió európáról, euróról van szó. Tavaly ismertük el, hogy mennyire nehéz a helyzete ezeknek a régióknak, hiszen a távolság miatt külön nehéz olyan intézkedéseket hozni, amelyek támogatják a munkanélküliségen. Azt javasoljuk, hogy a transnacionalitás számára is legyen 200 millió euró elkülönítve, hogy a tagállamok meg tudják oldani a, az erre a célra kidolgozott intézkedéseket, tehát hogy határokon átnyúló intézkedéseket hozhassanak a foglalkoztatás és a szociális innováció területén. Az európai Unió éves programozás, de akár több éves programok lehetőségét is nyújtja, ahol nagyon konkrét projekteket és célokat lehet támogatni ezekből az összegekből. Tehát az ESA Plus egyik közvetlen irányítási területe következik most, ami az foglalkoztatás és szociális innováció részt jelenti ami azt jelenti, hogy minden ö, emberekben közvetlenül befektetendő pénzről itt döntenek majd, és ezt továbbra is közvetlen irányítás alatt lesz majd a Szante főigazgatóság kollégáim fogják ezt irányítani. Itt lesznek a specifikus célkitűzések megállapításai és támogatásai majd. Tehát itt csak át tekintésképpen megmutatom, hogy milyen alapokat fogunk összefoglalni az ez a plusz alatt egy alapba. Az új programozási időszak célkitűzései azok lesznek, hogy először is meglegyen a szinergia és az átjárthatóság, a harmónia az emberek fejlesztése érdekében a, a, alapítás, az alapok között, és a struktúrájukat is úgy szeretnénk átalakítani, hogy a kedvezményezettek minél könnyebben meg tudják állapítani, hogy a különböző források, lehetséges támogatások közül hol ö, keressenek ö, a saját céljukra. Néhány tanulmányt is készítettünk, megpróbálunk tehát mindent összerakni egy kalapba, úgymond, hogy a kezdvezményezettek jobban meg tudják állapítani, hogy az ő projektjük melyik alapból finanszírozandó. Szerettük volna lecsökkenteni a programok számát is, és az öt alap összevonásával sikerült ehhez hozzá is járulnunk. Az jelenlegi keret alatt 58 program van, a, jöven, a következő több éves pénzügyi keretben majd 37 program lesz. Nagyon sok közös törekedést, törekvést össze tudunk vonni. Ezek eredményesebbek lesznek, hogyha egy ernyő alá vonjuk össze az összes alapot, de természetesen az összes alap továbbra is hozzá fog járulni a szociális jogok támogatásához, és ahhoz, hogy ezek a tagállamban megvalósuljanak. Ezek az alapok tehát 11 specifikus célt fognak támogatni az ESA plusz rendelet alatt meghatározott célokat. Ez megint csak egy általános áttekintés arról, hogy a különböző alapokat közvetlenül vagy, vagy megosztott irányítás alatt fogják kezelni. Az ESA plusz rendeletről még a következőket szeretném elmondani. Először is már négy korábbi rendelete kapcsolatban megállapítottunk felülvizsgálati célokat, és nagyon fontos elmondani azt, hogy a végrehajtási szabályokat még mindig a közös rendelkezéseket tartalmazó rendeletbe foglaltuk össze. Tehát a az, hogy az emberekbe való befektetés a cél, és hogy specifikus célkitűzésekre van szükség, amely az ESA plusz rendelet minden területére ki kell, hogy terjedjen, és minden a az alap által támogatott célra ki kell, hogy terjedjen. Az általános célkitűzések tehát az, hogy az európai szociális jogok pillérét hajtsuk végre, illetve valósítsuk meg. A, és a megosztott irányítás pedig aztán az ország specifikus iránymutatások segítségével fog történni. A foglalkoztathatóság, a készségek, a szociális védelem, a munkakörülmények támogatására minél több lehetőséget akarunk adni, és folytatni fogjuk a jelenlegi tevékenységeket arra, arra nézve is, hogy megfelelő egészségügyi védelmet biztosítsunk. Tíz specifikus célkitűzést állapítottunk meg, és ez is a közös rendelkezésekről szóló rendeletben van. Szociálisabb Európát szeretnénk kialakítani és ezt a foglalkoztatás, az képzés és a szociális befogadás, valamint az egészségügy javítása területén fogjuk elérni. A migránsok illetve az egyéb alaptámogatás szempontjából azt tudjuk mondani, hogy az ESA Plus képes lesz majd továbbra is más közös rendelkezésekkel kapcsolatos célkitűzést is támogatni, például az intelligensebb Európa, illetve a zöldebb Európa kiépítéséért is ö, ö, harcolni fog tudni, tehát hogy a gazdaságunk minél zöldebb legyen. A specifikus célkitűzéseket három fő csoportra lehet osztani, az egyik a foglalkoztatás szempontjából számunkra fontos, itt azt kell megemlíteni, hogy sokkal igazságosabb és könnyebb hozzáférést kell a munkaerőpiacra biztosítani mindenkinek, hogy a munkaerőpiaci intézmények minél jobban eredményesebben működjenek, hogy a nők munkaerőpiaci részvételét ösztönözzük, és a munkahelyi, valamint a családi élet közötti egyensúlyt, valamint a munkaerőpiacra visszatérésüket támogassuk, illetve hogy olyan tevékenységeket alakítsunk ki, amely az idősebb munkavállalók munkaerőpiaci tevékenységet is meg, megkönnyíti, illetve a megfelelő méltó öregedést. Az oktatás minőségét és a tréning minőségét is szeretnénk növelni, és egyenlő hozzáférést szeretnénk mindenkinek biztosítani az oktatáshoz, képzéshez, illetve a különböző továbbképzési lehetőségeket is szeretnénk javítani, különösen a digitális képzést, hiszen a jövőben az minden munkahelynek, munkahely elfoglalásának feltétele lesz, hogy megfelelő digitális képzésben részesüljünk, és ebből a szempontból a vállalati szinten tett változtatásokat is támogatni kell. Tehát vállalatok is képesek lesznek majd részesülni az ESA pluszból. A szociális inkluzió kapcsán aktív intézkedéseket támogatunk a tagállamokban, Szeretnénk egy olyan lehetőséget, hogy a migránsok harmadik eh, országok állampolgárai marginalizált közösségek, mint például a romák eh, eh, tagjait jobban tudjuk integrálni, a szociális védelem rendszereit korszerűsíteni kell, erősíteni akarjuk az egészségügyi rendszert, a hosszú távú gondozás rendszerét, a szegénységben, a legnagyobb rászorultságban élők is ezután az ESA pluszból kapják majd a támogatást. Szeretném kihangsúlyozni a horizontális um, működés elvét az alapokkal kapcsolatban Mindenképpen a nők és férfiak közötti egyenlőséget szeretnénk elősíteni, azonos esélyeket, lehetőségeket, a diszkrimináció tilalmát, és a tagállamok támogatást kaphatnak az intézményes gondozás ápolás helyett az otthoni ápolásra akarnak áttérni. Itt változtatásokra van szükség, nagyon sok szakpolitikát meg kell változtatni, máshogy kell ezt értékelni, a percepciót is meg kell változtatni a tagállamokban, az ápolásra szorultakkal kapcsolatban, és mindenképpen a fogyatékossággal élők támogatás hatása nagyon fontos társadalmi feladat. Van egy kont- pon- konkrét hivatkozás, nem fogunk támogatást adni, szegregációt vagy szociális kirekesztést elősegítő semmilyen intézkedésnek. Itt az irányító hatóságok ennek döntésének biztosítása, amikor jóvá hagyják a projekteket az plusz van. Közös rendelkezéseket fogadtunk el a megosztott irányítású ágra. Már említettem, hogy az európai szemeszterhez eh, és a szociális jogok európai pilléréhez fűződő kapcsolódás szorosabb lesz. Eh, jelenleg azt kérjük a tagállamoktól, hogy a költségvetésüket eh, maximum öt beruházási prioritásra koncentrálják. Ehelyett most csak két ilyen prioritás lesz. Ez, és akkor adunk támogatást a tagállamoknak, hogyha a magas a fiatalok körében a munkanélküliség az adott országban, vagy nagy a társadalmi kirekesztés, a munkanélküliség veszélye, illetve aránya. A tagállamok a bizottsággal folytatott tárgyalások során hozzák meg a döntéseket, az ország specifikus ajánlások, illetve a tagállamokban beazonosított kihívások, problémák alapján. Az ESZA Plus rendeletben a mm, FEAD, a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap korszerűsítését is elvégezzük. A FEAD programnak a lényegi elemeit azonban megőrizzük az alapok egy összevonása után is. megpróbáltuk egyszerűsíteni a beszámolás és nyomonkövetési követelményeket is. Négyről 24-re nőtt az indikátorok száma, adminisztratív regiszterek használatát megengedjük a beszámoló készítésekor a tagállamoknak. A kedvezményezettekkel kapcsolatos becsléseket bizonyos közös indikátorok alapján kell elvégezni. Ezekkel az egyszerűsítésekkel a programozás és a programok nyomon követése egyszerűbbé fog válni a következő időszakban. A tematik fizikai koncentrációnak több eleme van. Az első, hogy az ez a plusz források megfelelő részét az ország specifikus ajánlásokkal összhangban kell megítélni, figyelembe véve az ország jelentésekben található beruházási iránymutatásokat. Mm. Meg kell teremteni a kapcsolatot az a pluszból származó támogatások és a többi támogatási forma között. A 2019-es európai szemeszter dokumentum alapján történik ez. A köz, időközi felülvizsgálat, a fejlődés idő felülvizsgálat rendelkezéseivel összhangban fogunk eljárni. A prioritások célzottan lesznek meghatározva, és így ez a nyomonkövetést és az egyszerűsítést is megkönnyíti. A legalább 25%-át a forrásoknak a szociális inklúzió céljaira kell fordítani, meghatározott prioritások figyelembe vételével, és továbbra is az egyszerűsített végrehajtási szabályokat kell alkalmazni. Az ESZA plusz eh, esetében könnyebb lesz az átmenet a leginkább eh, rászorulók vagy eh, komoly súlyos szegénységben élők munkához vagy képzéshez való segítésével kapcsolatban, az a plusz támogatás segítségével, és a szociális inkluziót is elő segí, elő kell, hogy segítsék a tagállami programok. A tematikai koncentráció eh, következő célja 10%-os részesedéssel az ifjúsági munkanélküliség eh, elleni eh, küzdelem minden olyan területen, ahol a fiatalok körében a munkanélküliség az EU átlag fölött van, az ezt a támogatások legalább 15%-át kell erre a célra fordítani Eh, sőt eh, eh, plusz problémák esetén jobb oktatási képzési lehetőségeket kell teremteni olyan régiókban is, amelyek nagyon messze vannak, vagy elszigetelt helyzetben vannak, ilyen esetben növelni lehet a támogatások arányát. Folytatni fogjuk a jelenlegi ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést. Ezt integráljuk az ESA pluszba, hogy elkerüljünk néhány olyan problémát, amelyekkel a jelenlegi időszakban találkoztunk. Túl bonyolult a monitorozás, a beszámolók eh, készítése, ugyanis ez a külön költségvetését az ifjúsági eh, programnak összhangba kellett hozni a eh, középtávú, a, a hosszú távú költségvetéssel, a tagállamok nagy erőfeszítéseket tettek, hogy sok operatív programot átprogramozzanak annak érdekében, hogy megfeleljenek az ESZA finanszírozás követelményeinek. A számvevőszék is rámutatott arra, hogy mesterséges a különválasztása az ESZA-nak és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésnek, ezért most az ifjúsági garancia ajánlások megvalósítása érdekében is pozitív előrelépés lesz, hogyha az ESA plusz továbbra is nyújt támogatást struktúrális változásokhoz, személyre szabott programokhoz, és abból indulunk ki, hogy a mm, konkrét prioritások alapján történő forrás allokáció eh, segítségével ezek az intézkedések hatékonyabban fognak megvalósulni. Az ESA Plus és a többi EU e-, e alap e, elemei a, rendelk, a rendeletnek. A 7A cikk megfogalmaz követelményeket a bizottság és a tagállamok számára, amivel biztosítani lehet a különböző alapok közötti koordinációt, koherenciát és komplementaritást. A tagállamok szintjén szükség van arra, hogy erősödjön a különböző alapokat kezelő hatóságok közötti együttműködés. Egy példa lehet erre a menekültügyi és migrációs alap, amelyek a tagállamokban működik, illetve az ESA operatív programjai eddig nem igazán szoros együttműködésben valósultak meg. Azok a végrehajtás szakaszban biztosítani kell azt, hogy akik támogatást kapnak a, a az egyik alapból azok az ESA támogatás kapcsán is a támogatási igazságokat nevezítsék el. meg akarjuk őrizni a komplementaritást, és azt, hogy az Európai Szociális Alap, valamint a globalizációs alapból folyosított támogatás anticipatív legyen, előretekintő, a reformokat segítő instrumentum, az ESA plusz a készségfejlesztésben kap fontos szerepet, a globalizációs alap pedig olyanoknak segít, akik elveszítették a munkahelyüket, testre szabott intézkedésekkel kapnak támogatást, hogy gyorsan újra tudjanak integrálódni a munkaerőpiacba. Az ESZA Plus rendeletben húzzuk a partnerség fontosságát is. A tagállamoknak biztosítani kell, hogy a szociális partnerek, a civil szervezetek, valamint mindenki, mindenkinek a megfelelő részvételét, aki érintett az uniós szociális politika által. Felhívjuk a tagállamokat arra, hogy megfelelő összegeket alokáljanak olyan programokra, amelyek a célja a szociális partnerekkel folytatott párbeszéd, a civil szervezetek erősítése, a szociális párbeszéd, a szociális partnerek kapacitásait erősíteni kell, és biztosítani akarjuk, hogy a tagállamok erő, tegyenek erőfeszítéseket az irányban, hogy szorosan működjenek együtt a szociális partnerekkel és a civil szervezetekkel. Ez tette szükséges ez a szándék, az eszközölt módosításokat. Van egy konkrét követelmény, aminek a tagállamok meg kell, hogy feleljenek ennek a társfinanszírozással kapcsolatban. Hogy a társadalmi vagy szociális innovációs intézkedésekről döntenek a tagállamok, ezt hozzá lehet kapcsolni bármelyik konkrét célkitűzéshez, ugyanis nincs eh, szigorú szoros definíciója a szociális innovációnak. Ez ilyenre sor kerülhet az oktatásban, a foglalkoztatásban, a szociális eh, inkluzió területén. A szociális innováció, tehát eh, az ESSA-hoz tartozó bármilyen intézkedést magában foglalhatja. Hogyha az egyik prioritási tengelyhez kapcsolódóan ilyen programot eh, valósítanak meg, akkor ez eh, támogatható eh, lesz a szociális innovációs téma kapcsán. Itt mindeneket innovatív koncepciókat szeretnénk látni az EU által támogatott projektek kapcsán, ugyanis azt láttuk, hogy ez eddig még hiányozott. A jelenlegi szociális innovációs projektek eredményei arra utalnak, hogy a tagállamok igazából nem valósítanak meg jól ilyen projekteket. A tapasztalatok és az eredmények a közvetlen irányítású ággal kapcsolatban ezért további következtek levonását tették szükségesé közvetlen és közvetett irányítási ág társul a megosztott irányítási ág mellé. Itt tíz operatív célkitűzést találunk ezen a, ebben a két ágban. A jelenlegi prioritások, amelyeket az EASY programban határoztunk meg, azután átcsoportosítottuk az X-Progress tengelyt, valamint az X-EURES tengelyt, illetve a kapacitás bővítő intézkedéseket a vállalkozásokat segítő területen. A pénzügyi allokációk a mikrofinanszírozási facilitásból a jövőben költségvetési garanciákat tesznek szükségesé, ilyet kell, tehát költségvetési garanciát kell a nagyobb projektek mögé állítani, amivel biztosítani akarjuk, hogy a beruházások a e, szociális védelem vagy a szociális infrastruktúra területén hozzáférhetők legyenek a szociális területen működő vállalkozások számára. Az egészségügyi ág is konkrét célkitűzéseket követ, ezek részben a jelenlegi prioritások és célkitűzések, EU szinten akarunk támogatást eh, adni, hogy a tagállamokban ellenállóképes eh, jó egészségügyi rendszerek működjenek, hogy meg lehessen védeni a határon átnyúló egészségügyi ártalmaktól a eh, polgárokat, és hogy az egészségre népegészségügyre vonatkozó szabályokat mindenütt betartsák, betartsák. A célcsoportoknak megfelelően kell majd kialakítani a programokat a, ezen a két közvetlenül közvetlen irányítás alatt tartozó ággal kapcsolatban. A támogatható fellépések ugyanazok, elemzés, támogatása, kapacitásépítés, kommunikáció, információ, és a geográfiai, a földrajzi hatály is szinte ugyanaz, csak egyetlen egy változás van mind a két tág esetében. A támogatásra jogosult tagállamok lehetnek a tagállamok mellett társult országok, vagy az Európai Gazdasági Térség tagjai, a e, tagjelölt országok és nemzetközi szervezetek is. Az egészségügyi ág esetében pedig a szomszédsági programban részvevő országok jogosultak támogatásra. Ezzel ezt akarjuk biztosítani, hogy az egészséggel együtt járó veszélyek, ugye, amelyek ha nem ismer, nem állnak meg a határokon, ilyen szempontból is figyelmet kapjanak. Az ESA számára a 163. cikk az Unió működéséről szóló szerződés 163. cikk alapján egy bizottságot kellett létrehozni, ami felügyeli az ESA plusz mindegyik ágának a végrehajtását. A megosztott irányításúákban ugyanez lesz a komitológiai eljárás, mint amit a közös rendelkezésekre szóló rendeletben meghatároztuk. Itt ez észszerűnek tűnt, hogy ugyanaz a bizottság foglalkozzon és ellenőrizze a szabályok betartását minden olyan alap esetében, amelyre a közös rendelkezések vonalkoznak. Köszönöm szépen a figyelmüket, várom a vitát, örömmel válaszolok a kérdéseikre. Azt hiszem, hogy ez a mai eszmecsere jó alapja lesz majd a jövőbeni egyeztetéseinknek is. Thank you. Köszönöm szépen, Szukova asszony. Egy nagyon jó bevezetőt hallottunk öntől. Mindennyian eh, tisztában vagyunk ebben a teremben azzal, hogy mi vagyunk a foglalkoztatási és szociális szakbizottság, néha más szakbizottságok annyira érdekesnek találják a munkánkat, hogy ezt át szeretnék venni, de azt gondolom, hogy a foglalkoztatás és a szociális eh, kérdések közötti kapcsolat egy nagyon fontos pont számunkra, ehhez ragaszkodunk, és mivel ez nagyon fontos, a kettőt együtt kezeljük. Ön ezt bevezetőjében alá is húzta. Nagyon jó volt áttekintést kapni, hiszen a legfőbb kérdéseinket mutatta be. Először a jelentéstevőnek adok szót, Lope Fontányi asszonynak, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is köszönetet szeretnék mondani a magyarázatokért a bizottságnak, és ahogy az elnök asszony elmondta, egyértelmű az, hogy eh, egy átfogó víziót kell itt képviselnünk, hiszen ez nagyon fontos a módosítók előkészítése kapcsán. Mielőtt a szövegre kitérnék, szeretnék a hangot adni, ami a közös eszközöket illeti, amely az ESF pluszt érinti. Itt a társfinanszírozás csökkentéséről van szó, illetve az előfinanszírozás gyakorlati aspektusairól. Tehát az ESF plusz kapcsán különböző problémák merülnek fel. Én elmondanám, hogy mit gondolok. Természetesen a célokat osztom, illetve a szociális alap és a speciális országspecifikus ajánlások közötti kapcsolat is jónak találom. Ami a szociális aspektusokat illeti, ezek a politikák középpontjában kell, hogy álljanak, és ezt fontos is hangsúlyozni. Az európai szemeszterre történő összpontosítás, a különböző programok összevonása az Európai Szociális Alapon belül azt jelenti, hogy itt az eljárás egyszerűsítéséről van szó. Ezt hallottuk a bizottság képviselőjétől is. Nagyobb rugalmasságot szeretnénk, egyszerűsítést annak érdekében, hogy az operatív programokat meg lehessen valósítani a különböző alapok keretén belül. A fúzió, az összeolvasztás azonban aggályoknak is teret ad, hiszen azt látjuk, hogy a speciális célok megmaradnak, itt a munkanélküliség, a fiatal munkanélküliség elleni küzdelemről van szó, a szegénység elleni küzdelemről, és nagyon fontos garantálni azt, hogy a célok az új területeknek megfeleljenek. És mindez kulcskérdés a tagországok számára. Miért változtattuk meg itt a fókuszt? Mindezt most nemzeti szintre szeretnék vinni, és ez a helyzet eh, azt is jelentheti, hogy magas ifjúsági munkanélküliséggel küzdő perifériás térségek háttérbe kerülnek, és kevesebb támogatást kapnak. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy azok az országok, ahol magas a fiatalok munkanélkülisége, ott az általános munkanélküliségi ráta is magasabb, tehát itt a kérdés bonyolultabb. Problémánk vannak a tagországoknál, amikor nekik a programjainkat tagországi szinten kell megvalósítani. Az akályom az, hogy ugyanez történhet, hogyha az előfinanszírozásra gondolunk, illetve a társfinanszírozási arányra a tagországok részéről, a tagországoknak nagyobb erőfeszítéseket kell tenniük. További pontjaim a munkanélküliség elleni küzdelem, illetve a szociális kirekesztés elleni küzdelem. 25%-a az alapnak fontos, hogy erre a célra kerüljön, ami az FA, FEAD-t illeti. Ezzel mi történik? 2% amely a 25%-on túlmutat, tehát akkor ez 25 plusz 2%-ot jelent. Azok, akik az alapból támogatást kapnak, az egész Európai Unión területén találhatóak. Ez nyilván a szegénységi rátához is kapcsolódik. Egy további pont a fogyatékkal élők köre, és itt egy világosabb dimenzió is van az ENSZ megállapodását veszük alapul a fogyatékkal élőkre nézve, és itt nagyon nehéz az alapok korrekt megvalósítását garantálni. Az Európai Unió csatlakozott az ENSZ említett megállapodásához, és egy utolsó pont, amit szintén nagyon fontosnak tartok, a 64-es cikke, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 164. cikke. Itt az integrációról és fenntartható fejlődésről van szó. Itt azonban csak a gazdaság és a szociális aspektusokat vették figyelembe, a területi aspektust nem igazán. Különösen bizonyos régiók esetében Szukova asszony említette mindezt. Azokra a térségekre szeretnének összpontosítani, amelyek peremtes térségben találhatóak, Dél-Európában, de vannak más régiók is, amelyek más nehézségekkel küzdenek, Én Aragóniát szeretném megemlíteni a saját régiómban, Spanyolországban, ez egy fejlett régió, viszont nagyon sok területről vándorolnak el az emberek. Legtöbben a fővárosban élnek, a lakosság előregedik, és a helyzet egyre kritikusabb. A lakosság elvándorlása miatt, az aktív lakosság elvándorlása miatt. Nagyon sok ilyen régió van az Európai Unióban. Meg szeretném kérdezni a bizottságtól azt, hogy gondoltak-e az elnéptelenedett régiókra, ahol hasonlóak a struktúrák, függetlenül attól, hogy más területeken találhatók. Ennyit szerettem volna. Köszönöm. Thank you very Köszönöm szépen. Hogyha megengedi Longieres asszony, Longieres asszony, először Cimmer asszonynak adnék szót. Parancsoljon Cimmer asszony elnyékjelentéstevőként. Ja, mhm. das Wort falsch sagen. Ähm, vielen Dank auch dafür. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eh, megkaptam a szót. Először is köszönetet szeretnék mondani a bizottság előadásáért, az ESF plusz programokról. Nagyon sok pontot érdekesnek találtam, a meglévő alapok eh, összeolvasztása, programok összeolvasztása. Azt gondolom, hogy ez alapvetően teljes mértékben rendben van, annak eh, elkerülése érdekében, hogy ne legyenek átfedések, kétszeres erőfeszítések. Azt gondolom, nagyon fontos továbbra is odafigyelni arra, hogy ezeknek az alapoknak már vannak a saját speciális feladataik, és ezeket nem szabad elfelejteni. Ki kell használni az összeolvasztást támasztotta lehetőségeket. És ehhez el szeretném még mondani azt, hogy azt is nagyon érdekesnek találtam, amit a jelentéstevőtől hallottunk. Azt gondolom, hogy ő ezzel felvázolta a munka irányát, ez nagyon fontos lehet számunkra a vitákon az árnyékjelentéstevőkkel, és azt gondolom, hogy itt nagyon sok kérdésben közelíthetjük a véleményeinket. El szeretném mondani az egyik aggályomat. Nagyon sok vita szól arról, hogy nagyon fontos az összekapcsolás számos partnerrel, különösen a privát intézmények bevonását, itt azonban én látok egy veszélyt, ezáltal erőteljesebb fókusz kerülhet a, a projektek gazdaságosságára. És ami a szociális területet illeti, hogy nagyon sok olyan személyel találkozunk, akiket nem lehet pusztán a gazdasági hatékonyság elv alapján besorolni. Meg szeretném kérdezni azt, hogy a programok, a projektek kialakítására mennyire tudnak ráhatással lenni. Nagyon fontos volt eddig az, hogy legfőképpen regionális szinten a partnerek, akik ott dolgoztak, a problémák mentén jártak el, és elmondták azt, hogy mi a fontos számukra. Fontos az, hogy ne a, a bankok adják meg a projekteknél is a, az irányt. Ezt a veszélyt én látom, és természetesen konkrét elképzelésekről is szeretnék hallani, hogy mindezt hogyan lehet elkerülni. Annak érdekében, hogy a partnerek demokratikus részételt is erősítsük. Én erre szerettem volna utálni, és a többi pontról még nyilvánvalóan lesz majd vita. Köszönöm. Köszönöm. Trebézius asszonynak adok most szót az ECR képviselőben. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a bizottság képviselőjének részletes bemutatás, az ESF Plus részletes bemutatását. Én úgy értettem azt, hogy az ESF Plus különböző európai e, program összevonásával jön létre, munkahelyteremtés, szociális kérdések, egészségügy, és üdvözöljük az egyszerűsítést, támogatjuk a hatékony működését az EU-nak. Eddig nem voltunk biztosak abban, hogy a megcélzott célok meg is valósulnak. A nagyobb játék tér, amelyet az EU szeretne pénzek felhasználásánál, ezt a pénzt nem használják felfeltetlenül arra, hogy északról dél felé tolják el a pénzeket, ami a németországi kifizetéseket érti az új MFF-ben. Ezeket a kifizetéseket jelentős mértékben csökkenteni szeretnék, és hogyha itt nem eh, lépünk fel, akkor Németország háromszorosan fizeti meg a Brexit árát, nagyobb befizetéssel, kevesebb visszatérítéssel, illetve a német gazdaság károsítása, hiszen nem britanniával szorosan össze vagyunk fonódva. Ami az európai segítőalapokat illeti, a leginkább hátrányos helyzetűek támogatása érdekében az F EAD alapra gondolok, bevándorló kérdése is felmerül, és azt gondolom, hogy a két területet lehetőleg el kell különíteni egymástól. Nem szeretnénk azt, hogyha az ESF Plus átvenne tagországi feladatokat, olyan feladatokat, amelyeket a tagországok nem tesznek megfelelően eleget. A tagországok felelősek például a továbbképzési rendszerekért, és el kell tudjuk várni azt, hogy ennek a kötelezettségnek eleget is tegyenek a tagországok, és az EU ezeket a feladatokat nem veti át, hanem a 149-es cikke értelmében korlátozódnia kell az eljárásokra, azt gondoljuk, hogy az ESF plusz egy pozitív dolog, pozitívan gondolkozunk mindezzel kapcsolatban, viszont a folyamatot kritikusan um, követjük majd, szeretnénk, ha tényleges többletérték keletkezne ezáltal. Köszönöm szépen! Jongérius képviselő kap szót a szocialisták nevében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a bizottságnak a javaslat bemutatását. Én eh, Benifej képviselőt helyettesítem, aki elnézést kér, hogy nem tud itt lenni. Reméljük, hogy megkapjuk majd ennek az előadásnak az anyagát, hiszen ez eh, nagyon hasznos eh, lenne a vita számára. Brandó azt kérte tőlem, hogy mondjak el néhány megjegyzést a nevében. Az új ESF Plus kulcsfontosságú lesz ahhoz, hogy az EU versenyképessége eh, megmaradjon a globális gazdaságban, különösen a foglalkoztatás magas szintének garantálása, szociális inkluzió, oktatás, egészségügy és a szocialisták ezt prioritásnak tekintik az Európai Unió eh, cselekvésében. Éppen ezért kulcsfontosságú lesz egy ambiciózus és jól működő rendelet kialakítása. Az SF Plus feladata az, hogy a legfőbb eszköz legyen az európai szociális pillér megvalósításában, és természetesen eh, mi ezt az elvet támogatjuk is, viszont szeretnénk azt, hogyha bizonyos pontokat tovább eh, tisztáznánk, Azt gondolom, hogy a legfontosabb tisztázás az az ESZF plusz céljai és az ország specifikus ajánlások között. Kérdésem a következő, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a szemeszteren keresztül ez az ajánlás a szociális szükségletekre ténylegesen reagál. E- mindezt hogyan re, e, tudjuk garantálni ebben a folyamatban? Második pont, a bizottság egy megfelelő SZFS e finanszírozást javasol, amelyet az ország, országspecifikus ajánlások alapján valósítanak meg, az ESF plusz speciális céljainak megfelelően, De ez egy kicsit furcsa számunkra, hiszen mindebben van némi játéktér is, illetve megfogalmazásban, és azt gondolom, hogy ez bizonytalanságot is teremthet a források megfelelő tervezésénél, nem csak annak kapcsán, hogy ez mennyi pénzt jelent, hanem annak kapcsán is, hogy milyen intézkedések finanszírozása kerül sor. A harmadik megjegyzés az ESF plusz javaslat jelentős módosítást eredményez, illetve megközelítés változtatást a fiatalok munkanélkülisége témájában. Ez a téma nagyon fontos nekünk, de nyilván a bizottság számára is. Hogyha megnézzük az ifjúsági munkanélküliségi kezdeményezést, és ez eltűnik, és ezt a nemzeti ESF plusz források 10%-ának ezen célra történő kijelölése váltja majd fel, akkor, és itt kérnék tisztázást, akkor hogyan garantáljuk azt, hogy a finanszírozás rendelkezésre áll majd, erre a célra, amely oly közel áll hozzánk. Tehát fontos, hogy a szívűség munkanélkülsége elleni küzdelem továbbra is prioritás marad. Nem gondolják-e azt, hogy fontos lenne az ifjúsági garancia céljaira történő utalások erősítése a szövegben. Ezek az utalások a jelenlegi szövegben viszonylag limitáltak, és most feltennék egy kérdést a magam nevében is. Én vagyok a CPR jelentés jelentéstevője. A legutolsó szlájdon ön a komitológiáról beszélt, az eljárásbeli javaslattal hogyan garantáljuk az Európai Parlament aláírását a bizottságok kapcsán nem kéne azt is garantálnunk, tanács maga nevében szólalt majd fel, de a parlamentet bekapcsolták az alapokról történő döntéshozatalba. Köszönöm. Elnézést. Nem látok senkit az ALDE frakció képviseletében. Ez azt jelenti, hogy Lambert asszony kap most szót a zölde képviseletében. Köszönöm szépen. Tom Ranke előadó, árnyék előadó nevében mondom, hogy köszönöm szépen a bizottság prezentációját megpróbálom összefoglalni, amit szeretnék mondani. Tehát köszönöm szépen a nem csak azt is, hogy az intelligens fejlődést és a zöld növekedést is megemlítették, bár szempontunkból ezt fontos lenne kicsit nagyobb hangsúlyjal ellátni. A jelentéstevők kell, lesz majd néhány átfedés, úgyhogy jó lesz az együttműködés. A szociális befogadásra juttatott 25%-ot nagyon pozitívnak tartjuk. Az, hogy ez elegendő lesz-e vagy nem, azt majd a vita során megbeszéljük. Amiatt viszont aggódunk, hogy a leginkább rászoruló személyeket hogy kezeli majd a rendelet, illetve hogy nekik mennyi jut ebből a 25%-ból. Az érdekelne, hogy a bizós, bizottság miért a 2%-ot választotta erre a célra, és miért nem a 4%-ra. Hiszen a tagállamok annyira különbözőek. Um, és az is jó lenne, hogy, azt is jó lenne tudni, hogy ez pontosan honnan származik majd ez a támogatás. Aztán azt is szeretnénk ö, ö, szívesen látnánk, hogy az az egész sokkal jobban össze lenne hangolva az ország specifikus ajánlásokkal, hiszen ez nagyobb súlyt adna majd a szociális ajánlásoknak, illetve a szociális, szociális jogok pillérével, valamint a fenntartható fejlődési, fejlesztési célokkal is. Összehangolt kell, hogy legyen mindez, és sokkal jobban látható legyen ez az összehangoltság esetleg bizonyos garanciákat is kellene majd beilleszteni annak alapján, amit a, nem csak a legjobban bevált, hanem a legrosszabb tapasztalatok alapján a tagállamokban láttunk tehát hogy semmiképpen ne sértsék meg a programok támogatása során sem az alapvető emberi jogokat, sem a szociális jogokat. Aztán az nemek közötti egyenlőség, illetve a megkülönböztetés ellenes célokat is kellene, hangsúlyosabban bele kellene illeszteni minden területbe, de annak nagyon örülünk, hogy olyan célt nem fog támogatni az alap, amely bármiféle diszkriminációs jelleget mutat szeretnénk, hogyha egy kicsit többet tennénk az, annak érdekében, hogy kisebb szervezetek könnyebben hozzáférjenek a támogatásokhoz. Erre vonatkozó módosítókat be fogunk nyújtani, mert a partnerségi elven belül ez nem elég hangsúlyos. A civil társadalmak szerepét hangsúlyoznunk kell egy kicsit erősebben, mint a szöveg. Aztán a, a 42-es cikk ezekkel kapcsolatban azt kérdezném, hogy a bizottság a civil társadalmi szervek, szervezeteket miért nem foglalta be a megfigyelő szerepet betöltő szervezetek közé. Mi úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos lenne. Van egy sor más terület, amelyel kapcsolatban majd módosítókat fogunk benyújtani, de e, ezek voltak a legfontosabb kérdések, illetve megjegyzések, amiket szerettünk volna megtenni. Köszönöm szépen, Kálve Sambon az Álda Árnyék előadó nevében fog felszólalni, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az e, ezt a plusz Jeszinko Szemovics jelentéstevőhez tartozik, az ő véleményét fogom felolvasni. Az, hogy a programokat összeolvasztjuk egy eh, programba, az jó ötlet, de a rugalmasság, a szinergia, a hatékonyság és a minél könnyebb kihasználhatósága fontos, ezért a nemzeti igényekre, körülményekre és potenciára kell mindenképpen fektetni a hangsúlyt. Az emberi tőkébe való befektetés számunkra a legfontosabb, és az is fontos, hogy a nemek közötti egyenlőség elvét, az egyenlő lehetőségek, a diszkrimináció ellen, ellenesség elvét mindenképp megtartsuk, és figyeljünk oda az alacsony szénkibocsátásra is. Az ifjúsággal kapcsolatos kezdeményezéssel aggódunk, hiszen önmagában ez a kezdeményezés alapként nem működött megfelelőképpen, tehát ezt a kihívást most valahogy változtatásokon keresztül kellene jobban megközelíteni. Szeretnénk, hogyha az ESA pluszt az európai szemeszterrel jobban összehangolnánk. Ezért ezt, ezt nagyon aktívan fogjuk az ALDE részéről ösztönözni. A Brexit is nagy kihívást állít elénk, ezért fontos, hogy szinergiákat teremtsünk a kapacitásépítés, a kutatás, a munkaerő mobilitása, a biztonság és a migráció területén. Tehát új prioritások felállítására van szükség a leginkább rászorulók eh, támogatására szolgáló alapot hozzá kell igazítani a tagállamok saját rendszereihez, és nem szabad, hogy ez helyettesítse a tagállami rendszereket. Tehát eh, kísérő eh, intézkedéssel kísérő intézkedésekkel is el kell látni az anyagi támogatást, mert egyelőre ez a strukturális problémákat, a hosszú távú problémákat így nem oldja meg. A szociális befogadás rendkívüli fontosságú cél, és erősíteni kell ezen belül a migránsok, a romák és a harmadik országból származó állampolgárok befogadását is. Azonban azt sem felejthetjük el, hogy a nemzeti kompetenciák, az egészségügyi ág alatt meg kell, hogy őriz, meg, meg, megőrizendők, tehát a tagállamok feladata az, hogy egészségügyi ellátást szervezzenek, ezért ez a támogatás hozzá kell, hogy igazodjon a nemzeti politikákhoz. Ez vonatkozik a szegénység elleni harcra, harcra is, tehát ezeknek a lépéseknek a megszervezése a tagállamok kezében kell, hogy maradjon. Várom a jelentéstervezetet és az, az erről szóló vitát, és módosítókat fogok benyújtani a saját vonalunk erősítésére. Nagyon konstruktív ugyanakkor a hozzáállásunk. Jó a javaslat, érdemes az elemzésre, és a jelentéstevő segítségével biztos, hogy még jobb lesz majd ez a dokumentum. Elnök, köszönöm szépen. Az EFDD részéről felszólalandót képviselőt nem látok, Laura Ágeja helyett tehát nem fog senki szólni, és az ENF képviselői közül se látok senkit. Nem, ugye? Köszönöm. El, ö, szeretne még valamit hozzátenni utoljára? Nem, köszönöm szépen, én inkább meghallgatnám a bizottság válaszát. Jó, akkor megadom a bizottságnak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen minden hozzászólónak az aggodalmait, kifejezését, illetve a megjegyzéseit. Megértem, hogy a fiatalok foglalkoztatása az, amit leginkább érdekel mindenkit, valóban minket is leginkább ez foglalkoztat. Szeretnénk egyszerűsíteni a megvalósítását, a végrehajtását ennek, mert gyakran emiatt kitizálnak minket, a parlament különösen, hogy a végrehajtás sebessége nem megfelelő amikor a, sem oktatásban, sem a munkaerőpiacon nem jelenlevő fiatalok támogatásáról van szó. Szeretném aláhúzni, hogy nem akarjuk felvizezni ezt a kezdeményezést. Ez egy olyan pénzeszköz, amely a különböző ifjúsági garanciára szóló ajánlásokat fogja megvalósítani, és az ESZA pluszban folytatni fogja a tevékenységét, sőt, további követelményeket vezettünk be a, a vonatkozó garancia ajánlások monitorozása keretében. Tehát az mindegy, hogy nemzeti vagy Európai Uniós támogatást használnak fel, ennek szigorúbb lesz az ellenőrzése. A tagállamoknak segítünk a fiatalokra, való politik, fiatalokra vonatkozó politikák kialakításában, és pontosan azokat akarjuk leginkább segíteni, akik teljesen inaktívak, és akiknek nagyon nehéz visszatérni akár az oktatási rendszerbe, akár a munkaerőpiacra a fiatalokra vonatkozó kezdeményezést külön költségvetésként tartjuk meg, de az nem jelenti azt, hogy láthatatlanná akarjuk tenni, hogy nem akarjuk hangsúlyossá tenni ezt a támogatást. Jelenleg tíz olyan tagállam van, amely az EU-s átlag fölött van, a fiatalok munkanélküliségi rátája szempontjából ők az ESA plusz ból legalább 10%-ot fognak fordítani, amely 4,4 milliárd eurónál nem lesz majd kevesebb. Tehát egy olyan pénzösszegről van szó, amelyet kötelezően a fiatalok támogatására szolgáló felépésekre kell fordítani. Jelenleg van egy regionális mutatórendszer, amely szerint ö, ö, 10, sőt 11 tagállam van, amely tagá- támogatja a fiatalokat, a jövőben 10 ilyen tagállam lesz, tehát gyakorlatilag a 11-re korábban kiosztott pénzt, vagy ki, cél, cél, célhoz kötött pénzt 10 fogják majd felhasználni, de semmiképpen nem fogjuk korlátozni a tagállamok támogatási szándékát vagy kedvét, ugyanúgy fogjuk támogatni ezt az európai büdzséből, mint korábban. A, gyakorlatilag a, a célkitűzésünk az, hogy minél kevesebb olyan fiatal legyen, aki abba hagyja a tanulást, vagy nincs az oktatási rendszerben, és nincs munkahelye sem. Azt szeretnénk, hogyha minél könnyebben hozzáférésük lenne a rendszerekhez a képzésük, illetve a kompetenciáik alapján. Támogatjuk tehát a tagállamokat ezekben a törekvéseikben, azokat a különösen, akiknek a a fiatalok munkanélküliségi rátája az Európai Unió átlaga fölött van. A az, hogy hogy fogjuk biztosítani azt, hogy a megállapított kihívások, amelyek az európai szemeszter folyamata során, és különösen az országspecifikus jelentésekben materializálódnak, hogy ezeket valóban kezelik, kezelik majd. Hát az ország specifikus kihívás, jelentések pont azokat a kihívásokat húzzák alá, amelyeket aztán lehet majd támogatni a bizottságon belül egy olyan mechanizmus fogunk kialakítani a 2019-es európai szemeszter folyamatra nézve, amely egy kicsit részletesebben kidolgozza ezeket a mutatókat, bevonja jobban a tagállamokat, és jobban ki fogja tudni dolgozni, hogy a konkrét tagállamokra nézve milyen intézkedések lennének a legfontosabbak, mik a hiányosságok, és az európai költségvetésből aztán e tagállamokat tudjuk támogatni ennek, ezeknek a kihívásoknak a illetve hiányosságnak a pótlására. Ezeket a tevékenységeket majd a az ESA plusz alapjaiból lehet támogatni, és azt is konkrétan meg fogjuk határozni az ajánlások során, hogy milyen alapokból lehet konkrétan támogatni ezeket a célokat. A tagállamokat tehát ennek az analízisnek az alapján látjuk majd el tanácsokkal, illetve a bizottság elvárásokat támaszt majd a tagállamok felé egyrészt arról, hogy mit kellene támogatni, és a tagállamok ehhez a saját véleményüket is hozzáadják, azt arra nézve, hogy szerintük mi releváns és nem. Tehát a partnerségi megállapodások és programok kidolgozása az hosszú ideig tart, sokszor két évnél is tovább, de a bizottság úgy gondolja, hogy az Európai Uniós szintű célkitűzéseket mindenképp európai forrásokból kell támogatni. És ez nem azt jelenti, hogy az államoktól megvonjuk a szubszidiaritás jogát, hiszen a tagállamok alakítják ki konkrét politikáikat az oktatási, a szociális és az egészségügyi politika terén is. Nagyon jól tudjuk, hogy itt a tagállamok kompetenciái az elsődlegesek, de az alapokból mindig támogatni fogjuk ezeket a kezdeményezéseket akkor, hogyha úgy látjuk, hogy ez európai célt is támogat. Tehát nem helyettesítjük a tagállamok nemzeti költségvetéseit, hanem csak kiegészítjük azokat a leginkább rászorulók támogatására célzott összegeket sem helyettesítjük. Hát 180 millió olyan ember van, akit fenyeget a kirekesztés és a szegénység. Tehát két milliárd euróval, európai szintről adott támogatással őket nem fogjuk tudni kisegíteni ebből a helyzetből. De a jelenlegi programozási időszakban azt láttuk, hogy a nemzetközi, hogy a nemzeti politikák megváltoztak, és némi európai támogatással nagyon nagy változtatást tudunk elérni, nagyon nagy hozzáállásváltást tudunk elérni a leginkább rászorulókra vonatkozó szociális politikákban, nemzeti, tagállami szinten. Tehát Igazából van egy olyan támogatás is, amely a napi életüket tudná támogatni, de a partner szervezetekkel van egy sor olyan program is, amelynek segítségével az ő tevékenységüket tudjuk fejleszteni, és őket tudjuk felhasználni arra, hogy további támogatást juttassanak ezeknek az embereknek. A tagállamok ezen kívül nagyon sokat támogatják a szegény családok gyermekeit, anélkül, hogy stigmával bélyegeznénk meg őket. Tehát amikor még a napi ebédet sem tudják fedezni ezek a szegény családok, akkor az állam gondoskodik például egyes esetekben arról, hogy a többi gyerekhez hasonlóan a szegény gyerekek is ebédet kapjanak, és akkor ne érezzék magukat megkülönböztetve vagy megbélyegezve. Aztán nem csak anyagi támogatást adunk, ahogy mondtam, hanem azt követeljük meg, hogy ezeket kis kiegészítő intézkedések is követség, kövessék, mert nem elég a, a rövid távú támogatás. Csak az úgy működik hosszú távon is mindez, hogyha akár tanácsadás, akár más formában az adott embereket nem csak anyagilag, hanem, hanem más intézkedésekkel is támogatjuk. Ezek a kiegészítő intézkedések a jövőben szintén a szociális befogadásról szóló csomag részeként az ESZA pluszból lesznek majd finanszírozandók. A szociális befogadás, illetve a szegénység elleni harcra azért ajánlunk 25 százalékot, mert ugye jelenleg ez az arány 20% a tagállami szinten, és úgy láttuk, hogy ezt is néhány tagállam meghaladta. Körülbelül 4 milliárdot tűztünk ki erre a célra, illetve különítettünk el erre a célra, és ezen kívül azt szeretnénk, hogy ne, ne csak anyagi támogatás legyen ezen belül is, hanem olyan programok, amelyek a társadalmi befogadást támogatják. Tehát ezért mondtuk azt, hogy le, mostantól kezdve 25% legyen célhoz kötve erre a célkitűzésre. Tudjuk, hogy a, a ö, akadálymentesítési csomag és más ezzel kapcsolatos intézkedés is nagyon fontos mindenkinek, és a közös rendelkezésekről szóló rendelet 67 per 2-es cikkében egy olyan kötelezettséget állítottunk fel, amely a tagállamokat közel kötelezi arra, hogy erre is odafigyeljenek. Tehát minden olyan intézkedésre, amely az akadálymentesítést, a diszkrimináció ellenességet ösztönzi, illetve az alapvető jogok Európai Kartájának megerősítésére szolgál. Tehát ez már megvan. Most az a kérdés, hogy az irányító hatóságok majd, ha programokat alakítanak ki, és kiválasztási kritériumokat állapítanak föl, meg akkor azt hogy teszik meg de minden esetre a preambulum bekezdésekben is hivatkozunk erre a megállapodásra, és az jövőbeni jogalkotás is figyelni fog majd erre a területre. A fenntartható növekedés, illetve a teritoriális különbözőségek a tagállamok között. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy tudjuk, hogy nagyon különbözőek a hely, különböző a helyzet, még a NAC 2 szintű régiók között is. Ugye a jelenlegi döntés arról szól, hogy ez az a bázis, amelyre, amelyre alapozva különböző társadalmi ö, fejlesztési programokat kialakítjuk, illetve összehasonlítjuk a régiókat, de a tagállamok a stratégi, stratégiáikat ugye erre vonatkozva kifejlesztik, és akkor majd a bizottság is megvitatja velük azt, hogy egy kiegyensúlyozott területi fejlesztés hogy tudnak úgy kialakítani, hogy nem csak a hozzáférést biztosítják az adott régió lakosai számára, hanem egy kiegyensúlyozott szociális fejlődést, fejle, népességfejlődést is támogatni tudnak. Látjuk, hogy Európa sok területén csökken a népesség, és a régiók feladata az lesz, hogy az alacsonyabb népességű régiókat is támogassák különböző intézkedésekkel. De nem megyünk le a NAT 2 régiók szintjére, vagy az ultraperiferikus régiókra, tehát a NAT 2 alá nem fogunk menni. Vannak partnereink, akikkel együttműködünk a nyomonkövetési bizottságokban. A tagállamoknak létre kell hozni ilyen bizottságokat, amelyek a programok végrehajtását ellenőrzik. Be kell vonni civil szervezeteket is ezekbe a bizottságokba. Ők lehetnek kedvezményezettek, vagy olyan csoportok, akik a leginkább az operatív programok által leginkább érintetteket képviselik. A partnerség elvéhez ragaszkodunk a jövőben is, ezt erősíteni is akarjuk. Ez nagyon fontos azért is, hogy maguknak érezzék a programoknak az érintettek, illetve azért, hogy demokratikusan lehessen ellenőrizni a programozást, illetve a pénzek elköltését. partnerszervezetek, civil szervezetek bevonása, tehát az a bizottságokban, amit a szerződés is meghatároz, hogy legyenek ilyen bizottságok, de ez nem zárja ki azt, hogy más szervezeteket, akár nem a bizottság kezdeményezésére is meghívjanak ebbe a bizottságba. Az irányítóhatóságok, a civil szervezetek, illetve szociális partnerek megvitathatnak bizonyos kérdéseket, hogyha változtatásokra van szükség. Tehát a partnerség túlmutat a képviseletem a szerződésben foglalt ezt a bizottságok kapcsán. Ami a menekülteket, illetve harmadik országbeli állampolgárokat illetve, illetve kettő, két csoport választását. Szerintünk, akinek jog, jogalapja van, hogy tartózkodjon egy tagállamba, senkit nem lehet stigmatizálni, vagy külön célcsoportként meghatározni. Az integráció jobban működik, hogyha helybeliek segítségével történik. Természetesen plusz támogatást kell nyújtani a harmadik országbeli polgároknak, hogyha megkapják a jogot ahhoz, hogy az EU-ban tartózkodjanak, a nyelv nyelvi készségek fejlesztése, stb. tekintetében, de a menekült így, és migrációs alap elsődleges feladata a menekülteknek nyújtott támogatás, amikor megérkeznek a befogadó központokban. Akinek joga van, törvényes joga van ahhoz, hogy az EU-ban tartózkodjon, biztosítani kell az egységes jogot az oktatáshoz, minden lehetőséghez, tanuláshoz, munkához, amit a társadalom más csoportjai is élveznek. Nem lehet tehát a javaslattól eltérő módon kezelni ezt a kérdést. Azt hiszem, röviden beszéltem az ESA plusz célkitűzéseiről, hogy ezek az ország specifikus ajánlásokkal hogyan fognak együttműködni. Amikor a tagállamok döntenek a programokról, biztosítaniuk kell, hogy pontosan határozzák meg, melyek a beruházásokkal kapcsolatos fontos iránymutatások, hol vannak a hiányosságok, illetve az ESA pluszból mennyi forrás célszerű folyosítani bizonyos célokra, ezt a tagállamok döntik el, itt vannak olyan tagállamok, ahol sok másút kevés CSR működik, de az a lényeg, hogy az alap célkitűzéseihez kapcsolódjanak az ebből a másik alapból folyosított támogatások is. Vannak célserek, amelyek nem kapcsolódnak a beruházásokhoz, más esetekben pedig nem lehet egy új eszközből támogatást adni olyan reformokhoz, amelyekkel kapcsolatban mérhetetlen kiadásokkal jár a reform, és nem mondhatjuk azt, hogy finanszírozni tudjuk ezt a reformot. Itt különbséget kell tenni, tehát az strukturális reformoknak nyújtott támogatások tekintetében esetben az a plusz támogatások, illetve más, illetve olyan beruházások esetében, amikor nincs lehetőség a pluszból támogatásra, mert nem behatárolható, hogy a reformnak mi a pénzügyi finanszírozási szükséglete. Komitológia. A jelenlegi rendeletben, illetve az ESSA plusz rendeletben nincs túl sok delegált jogi aktus, ezért a megosztott irányításnál ezért van szükség erre a komitológiai bizottságra, tehát ez az ESSA plusz megosztott irányítású ágára vonatkozik, az, az egészségügy, illetve az ízi ágára, ez nem vonatkozik munkacsoportok tevékenykednek, a közvetlen irányítású ágak mellett is, tehát ami a szociális innovációs, illetve az egészségügyi ág esetében. A prioritások meghatározása kapcsán megtartjuk a ennek a két ágnak, a közvetlen irányítású ágaknak az esetében is a munkacsoportos felállást. A kis szervezetek számára hogyan lehet biztosítani, hogy könnyen hozzáférjenek a támogatáshoz? Nos, nagyon sok az egyszerűsítés a támogatásokkal kapcsolatban. Bizonyos beruházási ezek felett vannak kötelezettségek. Megpróbáljuk csökkenteni az adminisztratív terhet a projektek végrehajtásakor, illetve a visszafizetésekkel kapcsolatban is, az úgynevezett leegyszerűsített költségopciók segítségével. Ezek nagy lehetőséget nyújtanak, már jelenleg is megvan ez a lehetőség a közös rendelkezéseket tartalmazó rendeletben. Itt a végrehajtás, illetve a beszámolók készítés sokkal egyszerűbben, sokkal kevesebb bürokráciával történhet. A nemzeti kompetenciákat nem akarjuk átvenni semmiképpen, de segíteni akarunk tényleg a tagállamoknak. A tagállamok ugyanis látják, hogy a szociális jogok pillérének a végrehajtásával kapcsolatban ők a felelősek. Az ESZA plusz pedig a pillérrel kapcsolatos felelősségeket is tartalmaz, és itt akarunk segíteni pénzügyileg, hogy ezeknek a felelősségnek, ennek a kötelezettségnek megfelelhessenek a tagállamok. Hiszen az EU-ban fontos, hogy legyen felfelé irányuló konvergencia, mi nem gondoljuk azt, hogyha segítséget nyújtunk, akkor ez a valakinek a felelősségét csorbítjuk. Elnök, köszönöm szépen a válaszokat, és a nagyon sok tényt, amivel megismertetett minket. Szeptember 25-én délig lehet módosítókat benyújtani. A szakbizottságban augusztus 29-én, 30-én fogjuk megvitatni a tervezetet, a jelentés tervezetet, és november végén fogunk szavazni előre láthatólag a plenárison. Nagyon komoly válaszokat, értékeléseket hallottunk öntől a kérdéseinkkel kapcsolatban. A szlájdok, amiket mutatott nekünk, megtalálhatók a Foglalkoztatási Szakbizottság honlapján. Itt már most azonnal az ülés után ezeket megtekinthetik. Legközelebb, augusztus 29-én találkozunk, ez már nincs is olyan messze, várom örömmel, de még jobban örülök annak, hogy közben eh, azért nyáron néhány hetet otthon tölthetünk. Az elnök asszony kedvesen ismét megköszöni a tolmácsok eh, munkáját, eh, akik lehetővé tették, hogy megtarthassuk ezt az ülést, és mindenkinek fantasztikus nyarat kívánok!